Barátaim, kezdődik. Eh, Kedves barátaim, megkezdődjük, megkezdődik az ülés. Horvát, a horvát nyelv kivételével minden nyelven elérhető a tolmácsolás. Szeretném azt is elmondani, hogy van néhány látogatócsoportunk. Őket szeretném most üdvözölni. Marán Sártyi asszony egy tíz újságíróból álló csoportot hívott meg, a szavazásra, amikor is majd a munkavállalók kiküldetéséről szavazunk, és a szavazás során filmezni is fognak itt a teremben, de ez csak később lesz. Schulze úr is meghívott egy forgatócsoportot, ők is a szavazás során fognak majd forgatni a munkavállaló kiküldetéséről szóló szavazás során. Szilikiotis úr is meghívott egy csoportot. 55 látogatóból álló látogató csoportot hívott meg az első napi rendi pontunk idejére, ami nem más, mint a Transzakbizottsággal közösen tartandó meghallgatás. Még várunk Deli asszonyra, de nem szeretnék udvariatlan lenni a meghívottakkal, tartanunk kell a, az időbeli kereteket, ezért lassan neki is látunk a meghallgatásnak. A közlekedési ágazatban dolgozó mobil munkavállalók munkakörülményeiről lesz szó. Üdvözlöm a résztvevőket, különösen a szakértőinket, akik megosztják velünk a tudásukat a meghallgatás során, és a Transzakbizottsággal közösen szerveztük ezt a meghallgatást. Mindannyian tudjuk, hogy a közúti közlekedés, a közlekedés legelterjedtebb módozata 2014-ben az összes belföldi szállítmányozási tevékenység az EU-n belül közutakon történt, Több mint 90 százalékát az utas szállításnak pedig szintén a közúti közlekedés teszi ki. Üdvözlöm, elkezdtem már, már hozzáláttam a bevezetőhöz, hogy ne vesztegessük az időnket. 10,6 millió embert foglalkoztat a közlekedés és szállítmányozási ágazat az Európai Unióban, ez valóban egy nagyon magas szám és az értékelések, elemzések azt mutatják, hogy az EU-s szabályok be nem tartása negatívan befolyásolja a, az ágazatban dolgozókat, irregulárisan hosszú munkaidejük van más ágazatbeli munkavállalókkal összehasonlítva és vannak még olyan kockázati tényezők, amelyeket szintén kezelni kell, beleértve azt, hogy sok időt töltenek családjuktól, otthonuktól távol ezek a munkavállalók, nincsenek megfelelő pihenő létesítmények és a bérezésben is problémák adódnak. Egyre inkább a költségeken alapul a verseny, terjedőben vannak a jogellenes gyakorlatok az ágazatban, ez tovább súlyosbítja a meglévő problémákat. Torzul a verseny, és ezen túlmenően fennáll a kockázata annak, hogy a teherautó vezetők nem részesülnek megfelelő védelemben, amikor időlegesen egy eh, hazájuktól eltérő tagállamban tartózkodnak. Nagyon eh, fontos, hogy ágazat specifikus jogszabályokat alkossunk ezen a téren, a mobil munkavállalók specificitásainak megfelelően, és vannak egyébként tovább nem jogalkotási EU-s kezdeményezések, amelyek a szállítmányozás és közlekedési belső piac javítását célozzák meg. A Europe on the, on the Move kezdeményezés körében az Európai Bizottság egy javaslatot fogadott el, egy irányelvjavaslatot, a közlekedési ágazatban dolgozó munkavállalók kiküldetéséről, ebben lefektetve a külön a pihenési időre vonatkozó rendelkezéseket és más egyéb szabályokat is. A mai meghallgatás be, beleilleszkedik a parlament ezen javaslatokkal kapcsolatos munkájába. Nagy érdeklődéssel várjuk ezt a meghallgatást, illetve vártuk, hiszen ma elérkezett, és üdvözlöm Deli asszonyt, aki a Transzakbizottság elnöke, és ma velem együttárs elnököl. Ezen a meghallgatáson most ő fogja megtartani a bevezetőjét, parancsoljon. Euh, Tisztelt elnök asszony. Euh, ha megengedik, akkor üdvözlök mindenkit. az áruszálltásról fogunk ma beszélni. Az áruszállítás jelenleg rendkívül fontos Európában, az európai gazdaság számára, és az is nagyon fontos, hogy milyen képet alkotunk erről az ágazatról. Ennek az ágazatnak a jövőben mindenképpen nagyon stabil ágazatnak kell lennie, fenntartható ágazatnak, de az is nagyon fontos, hogy stabil legyen. Tehát, hogy képes legyen ellátni a feladatát ez az ágazat, hogy árut szállítson az első piacon, de azért is stabilnak kell lenni, hogy az összes európai munkavállaló egyforma fizetést kapjon. Van egy aranyszabály. Az Európai Uniónak a munkakörülményeket mindenképpen, tehát prioritásként kell kezelnie. És amikor a munkavállalók fizetéséről beszélünk, az azt jelenti, hogy jó munkakörülményeket kell teremteni. Ahogy ezt korábban is hallottuk, az Európai Bizottságnak van egy jogalkotási javaslata a áruszállítással kapcsolatban, közúti áruszállítással kapcsolatban, és reményünk, hogy ez a javaslat javít majd a munkavállalók munkakörülményein. Nagyon fontos az, hogy a jelenlegi játékszabályokat, illetve majd a jövőbeni játékszabályokat is mindenki tiszteletben tartsa. Ami a piaci, illetve a szociális kérdéseket illeti, ezt a két területet egyszerre kell kezelni, hogy a végeredmény megfelelően kiegyensúlyozott legyen, és figyelemben kell venni, figyelembe kell venni az Európai Uniós hozzáadott értéket, illetve a polgárok érde- érdekeit. Az Európai Parlament véleménye is rendkívül fontos ebben a kérdésben. A célkitűzéseket mindenképpen tiszteletben kell tartani, el kell érni ezeket, tehát közösen, együttesen kell megoldani a szociális dömping kérdését, ez mérgezi meg az európai projektet. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy konkrét javaslatok hangozzanak el, amelyek alapján valóban meg tudjuk oldani a problémát, de az is nagyon fontos, hogy a nap mint nap tapasztalható problémákat is meg tudjuk oldani. Remélem, hogy ez a mai vita nagyon gyümölcsöző lesz. de nagyon fontosnak tartom, hogy szembenézünk az igazi problémákkal, az ellenőrzés problémájával. Az úgynevezett postaláda vállalatok problémájával is szembe kell néznünk, illetve nem csak a minimumbérek, hanem a munkakörülmények problémáit is meg kell oldani, függetlenül attól, hogy itt konkrétan miről van szó, lakhatásról, vagy közúti áruszállításról. Tisztelt elnök asszony, ismétlem, az önök szakbizottsága, mi, szakbizottság, mi szakbizottságunk egy közös céllal működik most együtt, az összes európai munkavállalót meg kell védenünk, ki kell állnunk mellettük, akkor zárhatjuk csak, -e, ezt a jelentést, hogyha megbizonyosodtunk arról, hogy nincsen két sebességes Európa, az összes európai munkavállalónak ugyanazt a támogatást, ugyanazt a védelmet kell adnunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az egészen biztos, hogy a közlekedési szakbizottság támogatására számíthatnak, nagyon sokan vagyunk ma itt jelent, és jelen, és reméljük, hogy hatékony lesz ez a mai vita. Köszönöm szépen. Köszönöm, Deli asszony. Köszönöm ezt a bevezetőt. Jó. Most pedig az öt szakértőnk következik. Először is Van der Pelt asszony, utána Roberto Parillo úr következik, utána Maciej Vronski úr, Dirk Engelhardt és Jaime Rodriguez Medál Az első vendégünk, Van der asszony, aki az Európai Közúti Szállítók egy Egyesületénél dolgozik. Parancsoljon! Good afternoon, first of all. Meg szeretném köszönni, hogy megadták a lehetőséget, hogy előadhatok ma, és elmondhatom, hogy a Road Package javaslattal kapcsolatban mi a véleményünk. Először is. Röviden összefoglalnám a javaslat lényegét. lényeg az, hogy minimum bér és minimum szabadság járna a vezetőknek, hogyha kimennek hazájukon kívülre ezek a gépkocsi vezetők. A javaslat szerint a minimálbér akkor jár, hogyha havonta több mint három napot a gépkocsi vezető kiküldetésben tölt, és ez alapján neki jár bizonyos minimális éves szabadság is. Ha pedig három vagy háromnál kevesebb napig van csak külföldin, akkor az nem minősül kiküldetésnek, a kabotásra pedig külön szabály vonatkozna. A javaslat konkrét szabályokat javasol arra, hogy hogyan kéne ezeket a napokat elszámolni a napi munkaidő amennyiben 6 óránál kevesebb dolgozik a gépkocsivezető, akkor fél napnak számít. Ha 6 óránál többet, akkor egész napnak. És <clears throat> ha a pihenő idejét egy befogadó állam országában tölti a gépkocsivezető, akkor az ebből a szempontból munkaidőnek számít a kiküldetés világos definíciója ellenére vannak még kis kapuk. Mi van a tranzitokkal? A javaslatban sajnos nem szerepel a tranzit helyzet, szerintünk ezt bele kéne fogalmazni. A tranzitot nem lehet kiküldetésnek tekinteni szerintem, és eleve a bér fogalmát is pontosabban kéne megfogalmazni. Ugye a napi díj jal néha keveredik. Jobb lenne, hogyha pontosan, tételesen felsorolna a javaslat, hogy mi számít bele a minimálbérbe és mi nem, az egyértelműség kedvéért, mert ha nem egyértelmű a szabályzás, akkor semmit sem ér, és mindenki úgy tágítja vagy szűkíti ezeket a kereteket, ahogy akarja. Örülünk annak, hogy végre a kiküldetés maga, ez a fogalom definiálódott. Ugyanakkor attól tartunk, hogy a háromnapos szabályjal vissza lehet élni, főleg a KKV-knak és a kis tagállamoknak ez nem lesz előnyös, illetve a, a tagállami, nagy tagállamban működő ö, cégek szempontjából sem minden esetben. Néhány konkrét példát mondanék. Vegyünk egy KKV-t, amely Spanyolországból szállít narancsot Hollandiába, körülbelül egy hetes egy ilyen misszió, már oda visszaértve. Elindul Spanyolországból a kamion, átmegy Franciaországon, ott két-három napot tölt, Belgiumban mondjuk fél napot tölt, és végül megérkezik Hollandiába, ahol lepakol, és elindul vissza ugyanezen az útvonalon. Ugye átment két országon, Hollandia felé, Belgiumon és Franciaországon tranzitként, ez nem tekinthető kiküldetésnek. Ugyanakkor a legrövidebb ideig ott tartózkodik, ahova az árut vitte, mindössze 6 órát. Előfordulhat, hogy Belgiumban is még lerak árut, de ott is ez néhány óra alatt megoldható, és elhagyja Belgiumot és hosszú-hosszú útba kezd Franciaországon keresztül. Nyilvánvaló, hogy több mint egy napot ö, tölt ott, és lehet, hogy egy hónapban háromszor, négyszer is megcsinálja ezt a vezető ezt az utat, és 8-10 napot tölt Franciaországban egy hónap alatt, Hollandiában négy-öt napot, Belgiumban maximum összesen három napot. Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, előfordulhat, hogy közben még egy kis kabotást is vállal Luxemburgban, ahol tényleg csak egy-két órát tölt. Az egész hónapi elszámítása tekintetében ő spanyol elszámolás alá esik, hiszen többségileg még mindig Spanyolországban volt és ezt gépkocsi vezetőnként kiszámolni, már pedig per definíció nem ilyen bonyolult minden szállítás, hogy ebből most mi, mennyi szabadidőjár szabadnap, mi számít munkának, kiküldetésnek, stb. Ehhez már ügynökségeket kellett nekünk is szerződtetni, hogy ezeket jogilag értelmezzék számunkra. A KKV-knak azonban biztos, hogy nem áll rendelkezésükre ilyen jogi apparátus. És minden alkalommal, ha egy kicsit egy új útra terelik a gépkocsi vezetét, akkor minden alkalommal ki kell számolni egy nagyon bonyolult rendszer alapján a neki járó jogosultságokat. Ezt a KKV-k nem fogják bírni követni, szabályosan csinálni, és az új szabályok vagy annyira bonyolultak lesznek, hogy betarthatatlanokká válnak, és akkor ezért károsul a gépkocsi vezető, vagy a KKV károsulnak azáltal, hogy nem győzik majd ellátni a feladataikat. És a képviselő minden országban fenntartása egy cég szempontjából túl költséges lenne ugyanakkor egyelőre ráadásul országonként mások a szabályok. Mások a, a dokumentum kötelezettségei, a gépkiveszítőnök és így tovább. Ezért lenne szükség egy egységes európai szállítási rendszerre, egységes dokumentumokra az EU-n belül minden szempontból, hogy ne kelljen a gépkocsi vezetőnek országonként különböző típusú dokumentumokat magával vinnie, és egyszerűsíteni mindez a kiküldő cég ö, ö, kötelezettségeinek betartatását is, és azzal az előnyel járna a kkv számára, hogy nem kell minden országban képviselőt kiküldeniük és ott tartaniuk. Aztán van itt még egy súlyos nem jogi, hanem gyakorlati probléma az, hogy óriási bérverseny van az országok között, még nagyon nagyok a munkabérkülönbségek Európán belül. Háromszorosát is megkeresi egy gépkocsi vezető az egyik országban, mint egy másik országban. És ráadásul hát végképp nem egyformák a társadalombiztosítási szabályok és minőségi normák. Ez egy objektív probléma, ez ráadásul nem jogi természetű. Köszönöm szépen. Most Roberto Parillónak adok szót, aki az ETF Road Transport ágazatának a vezetője, és egyben az ETF-nek a tagja. Parilló úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Rögtön rátérek a lényegre. powerpoint nem készültem, de megpróbálom az igazi kérdéseket feltenni, és ezekről beszélni. Egyértelműen nagyon sokáig kell várni a különböző, a különböző kamionoknak esténként, illetve hétvégénként a különböző autópályák melletti parkolókba. Nos, szörnyűség, szörnyű körülmények között élnek ezek az emberek, ezek, a vezet, ezek a sofőrök a, a útmenti parkolókban. Sajnálatos módon ezeket a, feltételek, ezeket a feltételeket, ezeket a körülményeket heteken, hónapokon keresztül kell elviselni a kamionsofőröknek. 4-én, október 4-én, 5-én volt a legutóbbi ilyen ellenőrzés. Nincsen megfelelő, nincsenek megfelelő nincs megfelelő ellátás ezek, ezen parkolók mellett, nincsenek például nyilvános vécék, szörnyűséges húgyszak tapasztalható, és ezeken a helyszíneken kell főznie, vacsoráznie, étkeznie, élnie a sofőröknek. A különböző szociális hálókon próbáljuk tartani a kapcsolatot, leginkább a, a román, illetve a bolgár kamionsofőrökkel vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy a célunk az, hogy ezeknek az embereknek a munkakörülményeit jelentősen javítsuk. A jelenlegi helyzet igen súlyos. Látom, hogy a PGL cégök képviselői is itt vannak. Múlt héten Bukarestben jártunk, és olyan sofőrökkel találkoztunk, aki egy északi cégnél dolgozik, és Németországból szállítanak többek közt hulladékot Észak-Európában. A sofőrök mutatták, hogy hova kell szállítaniuk a hulladékot. A sofőröknek is részt kell venni a hulladék kiürítésében, semmiféle védő ruházatot nem kapnak, semmiféle plusz díjazást ezeket ezért nem kapnak. Hogyha ezért reklamálnának, akkor azonnal felmondanak náluk, felmondanak nekik. Úgy gondolják ezek a sofőrök, hogy ez kizárólag azért van így, mert ők románok, és ezért mindenki úgy gondolja, hogy rájuk nem érvényesek a szabályok meggyőződésem, hogy a munka adói szervezetek képesek arra, hogy a külföldről érkezett sofőrök esetében is megtalálják a normális munkakörülményeket. Fontosnak tartom az, hogy eurószinten is legyen erről, euró, legyen erről jogszabály. És ezzel javíthatjuk a helyzetet. Az Európai Bizottság javaslata azonban Igazi, teljes megoldást nem kínál jelenleg. Bár ez csak egy kiindulási pont, és annak jó, ezek a javaslatok hatékonyan nem kezelik a szociális és munkakörülményekkel kapcsolatos problémákat az ágazatban. Mindenképpen alá kell húznunk azt is, hogy a javaslatokat, hogy a javaslatok függenek egymástól, ezek összekapcsolódnak. Nagyon veszélyes lenne egyetlen javaslatból kiindulni úgy, hogy nem veszünk figyelembe az összes többi javaslatot, illetve hogy az egyik javaslatnak mik lennének a következményei. Példa. Ott vannak például az úgynevezett leveles láda vállalatok, ezek nem szűnének meg teljesen a bizottsági javaslat után. Hogyha van egy belga vállalatunk, Romániában nyit egy leányvállalatot, azért, hogy felvegyen sofőröket, és van egy dispatching centruma, mondjuk Szlovákiában, akkor az új javaslat értelmében megszűnhet a romániai a romániai központ, de a dispatching központ nem szűnhet meg Szlovákiában. A cél az, hogy a szociális dömping ellen fölvegyük a harcot, illetve nagyon fontos, hogy a szociális biztonsághoz, illetve az egészségügyi biztonsághoz hozzáférhessenek a sofőrök. Aztán nézzük a pihenés, illetve a vezetési időt. Aztán a hazatérést. Jelenleg úgy gondolom, hogy nem túl hatékony az a javaslat, amit ezzel kapcsolatban a bizottság megadott. Egyértelmű definícióra van szükség, hogy mit jelent, hogy hazatérés, mi a, mi a lakhelye a sofőrnek, és nagyon fontos az is, hogy a vállalat állja a hazatérés költségeit, tehát a lakhelyre való visszatérés költségeit. Sajnos nem tudom itt részletesen elemezni azt, hogy a normális 45 órás heti, vagyis hétvégi pihenő idő csökkentése mennyiben változtatna a helyzetet. Ezáltal nem tudnak hamarabb hazaérni a sofőrök a lakhelyükre, ez igazán nevetni való. Figyeljünk nagyon oda erre hogyha vezetési, illetve a pihenőidőre vonatkozó rendeletet módosítjuk, akkor ennek mindenképpen azonnali hatása lehet, lesz a munkaidőre vanó öm, rendeletre, tehát mindenképpen meg fogja ez növelni a sofőrök munkaidét. Erre figyeljünk aztán. Kihelyezés. Tudom, hogy, az, hogy ez a szakbizottság dolgozik ezen az anyagon. A közlekedés nagyon érzékeny ágazat. többféle közlekedési ágazatra is vonatkozik ez az irányelv. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az ágazat, a közúti közlekedést megfelelő komolysággal kezeljük a, ezen kérdés szempontjából, tehát figyeljünk oda, hogy a kihelyezés pontosan mit jelent. Nézzük az úgynevezett postaláda cégeket. Egyetlen hatékony módja van annak, hogy ellenük fellépjünk, Nagyon fontos az, hogy a jármű meghatározó mértékben abban az országban végezze a szállítást, ahol ez, ahol a cég be van jegyezve. Nagyon fontos az is, hogy a hétvégi pihenőidő megszűnjön a járművön belül, tehát nem lehet a járművön belül tölteni a hétvégi pihenési időt, derogációt nem lehet továbbá megadni ezzel kapcsolatban. Aztán lakhelyre való visszatérés. Erről ma nem tudunk tárgyalni, nem tudunk beszélni, nem tudjuk ezt megvitatni. Egyértelmű definícióra van előre, először is szükség. Mit jelent a lakhely? Egyértelmű az is, hogy tudnunk kell, hogy ezt hogyan fogjuk értelmezni, tehát azt is tudnunk kell, hogy az er, ezzel kapcsolatos költségeket a cég állja, ahogy ez jelenleg is tapasztalható. Kiküldetése kérdése. Nagyon fontos, hogy ágazati szempontból legyenek értelmezési rendelkezések, tehát intézkedé, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek minden ágazatra külön ki vannak dolgozva. Számunkra elfogadhatatlan, hogy azt tapasztaljuk, hogy a közúti közlekedést, a közúti szállítást ebből a kihelyezésre vonatkozó irányelvből kivegyük. Nagyon fontos az, hogy a kihelyezést mindenképpen ellenőrizzük, például intelligens tahigráffal. Közvitát kell tehát erről tartani az Európai Parlamenten belül. Meg kell hallgatni az európai képviselők véleményét erről. Hogyha ők kimondják, hogy ha 2034-ben kell ennek az intelligens tahigráfnak minden jármű esetében megjelenni, ez nevetségesen teszi az egész kérdést. 2019. júniusa után szerintem két évvel ezt meg lehet valósítani. Más esetekben is eh, igaz az, hogy intelligens műszerekkel a kabotást jobban tudjuk ellenőrizni. Még egy utolsó gondolatot engedjenek meg. Nagyon fontos az, hogy meghozzuk az összes intézkedést annak, értelmé, annak érdekében, hogy a, gyakorlatokban, hogy a gyakorlatban is megvalósítsuk azt, amit Juncker elnök úr elmondott néhány évvel ezelőtt, ezelőtt egy helyen, egy bizonyos munkáért egy bizonyos fizetést kell adni, mégpedig mindenkinek ugyanazt a fizetést. Az ETF erre vár már évek óta, és nagyon konstruktívan veszünk részt az ezzel kapcsolatos vitában. Szeretnénk, hogy az áruk szabad mozgása, a személyek és a tőke szabad mozgása ugyanúgy teljes mértékben megvalósuljon az Európai Unióban. Köszönöm. No, I will now give the floor to Mr. Köszönöm szépen, Parillo úr. Most Franszki úr következik. A Transport and Logistics Poland képviseletében parancsoljon. Dzień dobry Państwu. E, reprezentuję Polską Organizację... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. A lengyel Transport and Logistics Poland szervezetet képviselem. Olyan vállalkozásokat egyesítünk, amelyek több mint 27 ezer munkavállalódnak adnak munkát. Szólnék néhány szót a munkavállalók körülményeiről, illetőleg a mobilitási csomagról, és elmondanám, hogy a mi véleményünk szerint vajon megoldja-e majd a problémákat, vagy sem. Először is tekintsük át, hogyan alakult a közúti közlekedés a múltban. Az 50-es, 60-as, 70-es években azt láthattuk, hogy évtizedenként bekövetkezik egy technológiai fejlődés, egy ugrásszerű fejlődés, folyamatosan változtak a munkakörülmények, és az is előfordulhat, hogy néhány évtizeden belül már otthonról vezérlik a tehergépjárműveket. Úgy gondolom, hogy a munkakörülmények folyamatosan javultak. A munkakörülményeket egyébként a legnagyobb európai áruszállító vállalkozások teremtik meg, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy a lehető legmagasabb szintű normáknak megfeleljenek. Nézzük meg, hogy mik a tényleges problémák, és itt az előttem szólóval értek egyet. Ami a biztonságot illeti, azt láthatjuk, hogy balesetek következnek be, más tragikus eseményeknek is sajnos tanúi vagyunk, ez a legsúlyosabb probléma. Más részről Európában körülbelül 30 ezer parkolóhely hiányzik, illetve pihenőhely. Nincs elég pihenőhely, a gépjárművezetőknek, és nem tudnak a gépjárművön kívül éjszakázni. Ez a probléma megoldatlan. És ez veszélybe sodorja a gépjárművezetőket és a rakományt is. A legnagyobb problémát továbbá, ezek a már említetteken túl, a közúti áruszállítás okozza két egymástól távol fekvő európai pont között. Például, amikor a peremvidékeket kell egymással összekapcsolni. Ezen túlmenően sokszor nagyon lassú a forgalom, Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán tartható-e az előírt pihenőidő, a gyakorlati körülmények vajon lehetővé teszik-e ezt. Európában tehát súlyos problémát okoznak a közlekedési dugók, Varsótól Brüsszelig több mint 3000 kilométert kell megtenni, és ilyenkor a gépjárművezető körülbelül három órát tölt dugóban. A közlekedési dugók tehát hatalmas problémát jelentenek, Emellett, mint már említettem, nincsenek képítve a pihenőhelyek a gépjárművezetők számára, és úgy gondolom, hogy a mobilitási csomag nem nyújt megoldást azokra a valós problémákra, amelyekkel a gépjárművezetők nap mint nap küzdködnek. A mobilitási csomag véleményem szerint ezen túl még újabb problémákat generál. Hallhattuk, hogy a gépjárművezetői kabinok a tehergépjárművekben jelen pillanatban nagyon jól felszereltek. A szegényebb tagállamokból, illetve újabb tagállamokból származó gépjárművezetők esetében úgy gondolom jobbak a körülmények, mert az ottani gépjárművek felszerelése jobb, és az új mobilitási csomag ez, ezeket a különböző adottságokat, az új és a régi tagállamok közötti különbségeket nem veszik kellően figyelembe. Az Európai Unióban sokat és sokszor beszélünk az egyenlőségről. Természetesen el kell érnünk azt, hogy minden ágazatban mindig ugyanazért mindenütt, ugyanazért a munkáért, ugyanaz azt a bért kapják a munkavállalók. Igaz ez a gépjárművezetőkre is, Elvileg a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv lenne hivatott az egyenlőséget megteremteni, de lényegében csak a foglalkoztatottak egy ára vonatkozik, ezért azt gondolom, hogy nem fogja megoldani érdemben a problémákat. Úgy gondolom, hogy demagóg dolog azt mondani, hogy ez az új szabályozás megoldja a meglévő problémákat. Mondok egy példát. Vegyünk két lengyel gépjárművezetőt, ugyanabban a vállalkozásban dolgoznak, ugyanott foglalkoztatják őket, az egyik Spanyolországba utazik, illetve viszi a szállítmányát, a másik pedig Magyarországra. Az egyik 3710 eurót keres, a másik pedig ugyanabban a helyzetben csak 1500 eurót keres majd. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt az, ezt az egyenlőtlenséget megszüntetni, és még ha meg is szüntetjük, akkor valószínűleg másút keletkeznek ezzel párhuzamosan új egyenlőtlenségek. Beszélnék röviden a munkaadók kötelezettségeiről is, amelyek kell, amelyek a munkaadóra hárulnak a mobilitási csomag kapcsán. Mi a szervezetünknél megvizsgáltuk a francia jogi előírásokat, rengeteg, rengeteg jogszabály vonatkozik erre az ágazatra, egy egész papír halom halmozódott fel a mi irodánkban is, amikor ezeket a szabályokat vizsgáltuk, felmerül a kérdés, hogy vajon egy KKV hogyan tud megbírkózni ezzel a jogszabálylabirintussal. A nemzeti jogszabályok, a nemzetállami jogszabályok rendkívül bonyolultak, erre ehhez jön még hozzá az EU-s jogszabályok sokasága, rendkívül bonyolult rendszert láthatunk, és a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv alól gyakorlatilag nincsen kivétel, ami azt jelenti, hogy a kis és középvállalatok számára hatalmas problémákat jelent majd ez az új szabályozás. A, az ágazatban a vállalkozások 80%-a mikrovállalkozás, a legtöbb esetben olyan egykori gépjárművezetőkről van szó, akik hitelt vettek fel, hogy létrehozhassák a saját vállalkozásukat. Sokszor ők maguk végzik a gépjárművezetői feladatokat, és családi vállalkozásokról van többnyire szó. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tud, tudják majd ezek a vállalkozások betartani a bonyolult szabályrendszert. Én úgy gondolom, hogy ez szinte lehetetlen. Nézzük meg a bérekben megmutatkozó különbségeket. Itt nem dömpingről van szó, egyszerűen történetileg alakult így a helyzet a tagállamokban. A tagállamok közötti különbségek egyébként folyamatosan csökkennek, az állandó korszerűsítésnek köszönhetően, az egyre hatékonyabbá váló munkavégzésnek köszönhetően, és úgy gondolom, hogy felülről mesterségesen nem lehet kikényszeríteni azt, hogy ezek a körülmények egyenlővé váljanak. Szólnék néhány szót arról is, hogy a gépjárművezetői ágazatban hiány mutatkozik, nincs elég gépjárművezető, ez a helyzet többek között Lengyelországban is. Minden gépjárművezető nagyon gyorsan válthat munkaadót. Ilyenkor a munkaadónak kb. egy hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki találjon a megüresedő posztra. Az új előírások, úgy gondolom, kockázatot rejtenek, egyfajta szürke zónát alakíthatnak ki, és a mobilitási csomag éppen azokat szorítaná ki az ágazatból, akiket segíteni szeretne. Köszönöm szépen, nem sikerült mindent elmondanom, de remélem, hogy a lényeget azért igen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Most Engelhardt úr kap szót. A német a logisztikai alapítvány képviselője. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is meg szeretném köszönni a meghívást. Örömmel tettünk neki eleget. Szeretnénk a magunk részéről valamit mondani a német részről a javasítványhoz, de bemutatnám először egyesületünket. Mi 7000 kis vállalatot tömörítünk a logisztikai ágazatban, sokféle, sok típusú gépjárművünk van, mi a közúti közlekedés egyik fő ernyő szervezete vagyunk Németországban. A közúti teherszállításnak nagyon sok kihívással kell szembenéznie manapság. Napi szinten kapunk hírt arról, hogy nincs több szállítói kapacitás, és ezért egyre több a késedelem a szállításban, és ráadásul változnak a a szabályok, egyre kevesebb a gépkocsi vezető is. Most már nem csak a nyugat-európai szállító cégeket sújtja ez a probléma, hanem már a kelet-európaiakat is. Hogy túl kevés a gépkocsi vezető. Ha most valamit nem teszünk, akkor Európa szerte óriásivá növi ki magát a probléma, bőven lenne mit szállítani, de nincs, aki szállítsa és ezzel egy egész ágazatot ö, lehet ö, megbénítani. Ezért felrebb versenyszabályokat szeretnénk, és ö, szociálisabban garantáltabb munkahelyeket, bizonyos ö, bérek, pihenőidők garantálását. Nyilván a digitális tahográffal egyetértünk, ebből sok előny származhat, éppen ezért gyorsan, hatékonyan be kell vezetni. Ezáltal is javulhat az, hogy hasonlóbb, egyenlőbb legyen a munka végzés feltétele a különböző országokból és különböző generációkból jövő gépkocsi vezetőknek. Németországi számokat idéznék. 30 ezer gépkocsi vezető megy évente nyugdíjba, és csak 15 ezer gépkocsi vezető veszi fel a munkát, tehát évente 15 ezerrel kevesebb a gépkocsi vezető, és a trend egyértelmű. Ebből problémák lesznek. Es gibt zwei entscheidende Ereignisse für das Transport- und Logistikgewerbe in den letzten Jahren. Die Liberalisierung des Straßengüterverkehrs in den 90 A 90 éves évek eh, teherszállítását még 12 tagállam együttműködése határozta meg. Azóta hatalmas nőtt ez az ágazat, főleg a keleti bővítés révén, és ekkor jöttek be az új problémák, a hatalmas bérdifferencia kelet és nyugat között. Egy nyugat, egy francia tanulmány, főleg a bruttó fizetések különbséget mutatja ki, 300-tól 3000 euróig terjed a bruttó bére a gépkocsi vezetőknek, míg eh, Bulgáriában manapság 6-700 euró az éves bér egy gépkocsi vezetőnek, eh, Belgiumban 2-3 ezer, 4 ezer euró. Eh, és persze a költségei is a két szállító cégnek is nagyon különbözőek. Ebből nehéz persze közvetlenül következtetést levonni. Egyre több nyugati cég helyezi ki a tevékenységét keletebbre, a gépjárműveket is onnan szerezzük be. Ugyan a, a gépjárművek nyugati rendszámtáblával közlekednek, de bennük kelet-európai gépkocsi vezetők, és néha ott használtan vett gépjárművek utaznak. A letelepedési kötelezettség nagyon sokféleképpen valósul meg. Egyre bizonytalanabbak a bér és szociális körülmények, és ebben az elbizonytalanodásban nem csoda, hogy sokan elhagyják a szakmát, hiszen egyre kevesebb pénzért, egyre kevesebb szociális biztosítás mellett várták el tőlük ugyanazt a munkát, sőt egyre több munkát. Egy lett cég újabban Fülöp-szigeti gépkocsi vezetővel szállított Észak-Németországba. Ebben van valamilyen abszurditás. Vagy egy kelet-európai cég a flottáját ki bérbeadja adja más országoknak, például Németországnak több mint ezer gépkocsit, gépkocsi vezetőstül, sorolhatnám a példákat. Anélkül, hogy ezen gépjárművek bármelyike be lenne jelentve Németországban, és megfelelne a német követelményeknek. Nem említem a cég nevét, de ez egy elharapozódó modell, egyre többen választják. A piaci körülmények úgy változtak, és itt egy cikk, újságcikk erről, ami erről szól, hogy most már román gépkocsi vezetők tüntetnek a szociális dömping miatt, a még keletebbről bejövő verseny miatt tehát a német nyugat-európai szállító cégek tarthatatlan versenynek vannak kitéve, közben romlanak általában véve nyugaton keleten egyaránt a gépkocsi vezetők munkakörülményei. És nem csoda, hogy ezért gépkocsi vezető hiány van, és minden drükközéssel próbálják magukhoz salogatni a cégek a gépkocsi vezetőket. Sok gépkocsi vezető heteken át, hónapokon át haza sem megy, kizsákmányolják őket, nem tudják betartani, vagy eleve felülről kapják az ukázt, hogy nem tarthatják be a pihenő idejüket, és amit az előttem szólók is elmondtak, a munkakörülményeik a 21. század átlag körülményétől egyre jobban leszakadnak. Tehát egy segélykiáltás van, itt látjuk, hogy több baleset is múlt héten Németországban történt két súlyos baleset, ami visszavezethető ezekre a körülményekre. És az emberhez méltatlan körülmények mellett most már a közlekedés biztonságát is sújtja a, az alulfinanszírozottság. Mit követel tehát a BGL, a közúti szállítók szakszervezete a szociális dömping befejezését, igazságosabb versenyt, jobb szociális körülményeket, a digitális tahográf bevezetését, további liberalizációt, különösen a kabotás szabályok területén. Csak akkor lehessen lehetséges ilyen szerződés, hogyha a szociális feltételeket szabályozza. A szerződés szabályozni kell minden piaci szereplőnek, minden gépkocsi vezetőre vonatkozóan a határ átlépésekből adódó jogokat, kötelezettségeket, és a jelenlegi letelepedési cégalapítási szabályok szigorítását, megváltoztatását követeljük és legyen kötelező a gépkocsi vezetők visszatérése legalább 3-4 hét után telephelyükre, mert sokan most már tartósan ö, ingáznak kiküldetési országai között, anélkül, hogy valaha hazamennének. Kötelező ellenőrzéseket kéne bevezetni, egységes szabályokat kéne elvárni és betartatni, mert minden rendelet ellenére ugyanannyi kiskapu nyílik meg, mint ahány kiskaput becsuk egy adott rendelet, mert nincs, aki betartassa őket. Azt reméljük, hogy ez a mobilitási csomag talán jó irányba jelent ellépés. Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen, Engelhardt úr. Rodríguez Medal úr következik, a Confebus igazgatója, amely a busz cégek egyesülete. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az autóbusz ágazat véleményét is megjeleníthetem. Tudjuk, hogy ez a téma egyre inkább felkeltette az Európai Unió véleményét is. Megpróbálnám azt röviden ecsetelni, hogy mi a konfebusz helyzete a Spanyolországban. 3500 busz vállalat van Spanyolországban, 4000, 42 ezer járművel rendelkezünk. Nagyon fontos szerepet töltenek be a távolsági buszok, tehát a különböző spanyol városok kötötti összekötetésben. 80 ezer embert alkalmazunk, és 3 milliárd euró az éves forgalmunk. Ez körülbelül egy milliárd eurónyi adóbevételt jelent az államnak, és Spanyolországban évente 1 és 3,4 millió spanyol um, utast szállít. Ez azt jelenti, hogy az összes uh, tömegközlek, a tömegközlekedésben a részesedésünk uh, több mint 52%, tehát nagyon komolyan kell minket venni. Ne felejtjük el, hogy nagyon fontos az is, hogy milyen imidzsünk van, minden egyes sofőrrel közvetlen kapcsolata van az utasoknak. 2014-ben egy tanulmány elkészítésében vettem részt, a Francisco Corel alapítványnak készítettük ezt el. Ez egy országos, egy országokat összehasonlító tanulmány a a közúti közlekedést hasonlítottuk össze, mondom, Európai Uniós országok között kamionos, illetve buszos közlekedésben. Megvizsgáltuk a kollektív jogokat, sztrájkjogot, az egyéni, egyéni munkavállalói jogokat, a kollektív tárgyalást, a különböző kollektív megállapodásokat regionális szinten, ágazati szinten, országos szinten, és nagyon sok különbséget állapítottuk meg még egy országon belül is a kollektív szerződésekben voltak nagy eltérések. Például Spanyolországban hihetetlenül nagy díjazásbeli, tehát fizetésbeli eltérések is voltak egy adott országon belül, de Európán belül is nagyon nagy különbségeket láthattunk. Mint említettem, a munkavállalói jogokat is megvizsgáltuk, például a pihenőidő kérdését is, Láthattuk azt, hogy nem minden tagállamban alkalmazták a jogszabályokat egyfel, megfelelő, vagy ugyanolyan szinten egészen eltérőek voltak például a szankciók is. Megnéztük a különböző szerződéseket is, hogy alakultak ezek a különböző tagállamokban, hogyan lehet módosítani a munkaszerződést. Például láthattuk azt, hogy akkor sem változtatták meg a szerződésbeli munkakörülményeket, hogyha a munkavállalót elküldték egyik városból a másikba. Vannak olyan, a felmondási idő is nagyon nagy különbséget mutatott, néha ez két hét volt, néha meg több mint egy hónap. Nos, úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok 2017-ben, amik viszont már elavultak. nemzetközi közlekedésben, szállításban, személyszállításban, amikor Spanyolországból egy másik tagállamba szállítunk embereket, akkor hasonló problémákkal szembesülünk, mint itt a kollégák az imént. Nos, vannak tagállamok, amelyek bizonyos biztosítékokat kérnek, mások nem. Ez végülis nem olyan nagy probléma. Ez csak a kis vállalkozásoknak, a KKV-knak jelent gondot, hiszen adminisztratív teherez, nem mindig jutnak hozzá könnyen az információhoz, sokszor nincs meg a tájékoztatás, nem egyértelmű a helyzet, nem egységes a szabályzás. Sokszor egy bizonyos formanyomtatványt kérnek egy tagállamban, másszor teljesen másmiért. Tehát a minimál bért is kell alkalmazni egy adott tagállamban, de hát kérdés az, hogy mikor vonatkozik valakire egy kollektív meg, megállapodás, mikor nem. És egyáltalán nem egyszerű a helyzet, nem tudjuk pontosan milyen körülmények között kell működnünk. Van egy rendelet Európában, amely az autóbuszos személyszállításra vonatkozik, ez tartalmazza a különböző definíciókat, amikor, mi történik akkor, amikor külön országban van a cél, illetve az indulási állomás, mi történik akkor, amikor ott hagyják ezek a szállítók az utast az egyik országban, mi történik akkor, amikor egy harmadik országból, másik harmadik országba jut el az autóbusz, de közben átmegy uniós területen is. Erre mind, mind vonatkoznak szabályok, ugyanúgy a kabotásra is. Például vagy vannak például egészen egyértelmű dolgok, hogy az ajtót mindig be kell zárni akkor, amikor működik az autóbusz. Aztán a tanulmányutak, illetve amikor gyerekeket, iskoláskorú gyerekeket visznek a, az autóbuszok. Nos, ilyen esetekben is egyértelműen rögzíteni kéne a jogszabályban, hogy az ajtót bizony be kell csukni. Nos, nagyon nehéz elmagyarázni egy sofőrnek, hogy mikor vonatkozik rá éppen melyik irányelv, mikor, nemzet, mikor vezet nemzetközi viszonylatban, mikor nem. Éppen ezért Hadd mondjam el azt, hogy örülünk annak, hogy az Európai Bizottság tesz egy komoly erőfeszítést azért, hogy összefoglalja az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, illetve hogy a szociális kérdésekkel is foglalkozik. Nos, hát itt beszéltünk arról, hogy mit tesz az Európai Bizottság, ez, egy, ez is egy erőfeszítés, de azért azért lehet itt még javítani bizonyos dolgokon. Például ki az, aki szállító tevékenységet végezhet, ide az áruszállítás és a személyszállítás is tartozik. Nos, az ezzel kapcsolatos rendeletben azt láthatjuk, hogy plusz követelmények kerülnek itt elő, Azért, mert hirtelen az áruszállításra is vonatkozik ez. Szerintem különböző ágazatokat meg kéne különböztetni, bár az infrastruktúránk hasonló, de azért egészen más típusú az áriszállítás, mint tevékenység, illetve a személyszállítás a nemzetközi viszonylatban, és nagyon fontos az, hogy milyen a jogállása a sofőröknek. Most a személyi szállításban ugye mobilisak a munkavállalóink. Nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy a nemzet, nem tudom, hogy van-e értelme a nemzetközi viszonylatban történő személyszállítást összemosni a kihelyezett munkavállalókkal. Nálunk egyértelmű, hogy nemzetközi szolgáltatást nyújtunk. Az előbb beszéltem az iskolások utaztatásáról, hogyha a javaslat értelmében három napnál hosszabb utazás esetében a származási hogyha elhagyja a származási országot a sofőr, akkor ez már eh, kiküldött munkavállaló. Szerintünk ez túl rövid idő ez a három nap. Ezzel szerintem csak a KKV-k életét nehezítjük meg és nyilván, hogyha megnehezítjük a vállalkozó életét, akkor ez hatással lesz a sofőre is. Aztán pihenési idő. Hát nagyon fontos, hogy az almákat almákkal, a körtéket meg körtékkel hasonlítsuk össze. Ne mossuk össze a vezetési időt a pihenési idővel. Nagyon fontos az, hogy kipihentek, nyugodtak legyenek a sofőrök, amikor szemét szállítanak. Ezt nagyon komolyan vesszük és ezt az üzenetet szeretném önöknek is továbbítani. Kérem, hogy figyeljenek oda erre jogalkotási munkájuk közben. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök annak, hogy hasonló meghallgatásokat szerveznek. A jövőben is szükség lesz erre. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az információ megfelelően áramoljon az EU-ból a tagállamok felé, illetve a tagállamok között is. Spanyolországban nagyon nehéz megfelelő információhoz jutni, amikor egy szolgáltatást Spanyolországból a többi Európai Uniós tagállamon keresztül végzünk. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm a hozzászólóink előadásait. Most a vita fog megkezdődni. Egyért, egyszerű a játékszabály, mindenkinek két perce van, és könyörtelen leszek az idővel kapcsolatban, mert csak akkor tudjuk meghallgatni a válaszokat, hogyha mindenki röviden teszi fel a kérdéseit. Az első kérdés föltevőnk, a jelentéstevő, aki tehát a mobilitási csomagban a kiküldöttekkel foglalkozik. Kilonen kolléga, parancsoljon. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollégat. Puhun suomea, kun siihen on kerran mahdollisuus tarjottu. Köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, hogy feltehetek egy kérdést. Akkor bizonyos témákra szeretném leginkább a hangsúlyt terelni. Hogyan értékelik azt a tényt, hogy jelenleg nem ellenőrzik eléggé a hatályos jogszabályokat. Gyakorlatilag egyáltalán nem szankcionálunk semmit, azokat a vállalatok sem, vállalatokat sem, amelyek illegálisan lépnek fel. És az, a kollektív szankciókról is szeretném hallani a véleményüket. Hogyha egyáltalán alkalmaznak ilyen szankciót, azok akkor ezeket általában azokkal szemben alkalmazzák, akik nem is követtek el semmit. Mit tudunk a konkrét intézkedésekről? Nagyon fontos az, hogy minden olyan vállalkozás esetében bírságot vagy szankciót szabjunk ki, szabjunk ki, ahol nem felelnek meg a jogszabályoknak, illetve azokat viszont ne bántsuk, akik megfelelnek a jogszabályoknak. A vendégeink beszéltek olyan dolgokról is, amelyek nem szerepelnek a témaköröink között. Hogyan tudjuk egyáltalán megoldani ezeket a problémákat, hogyha még nem is szerepel itt ez nekünk problémaként? Önök szerint rövid vagy hosszú távon hogyan lehetne megoldani a pihenés kérdését, milyen módon lehet mérni a pihenőidőt, hol kell ennek történni, illetve mi a helyzet a parkolókkal. Köszönöm szépen, Kironen asszony! Labolyov asszony következik, aki a Foglalkoztatási Bizottságot képviselő, parancsoljon két perccel van. Thank you very much, Madam Chair. Uh, not only Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem csak az EMP jelentéstevője vagyok a gépjárművezetők kiküldetése kapcsán, hanem árnyékjelentéstevője vagyok a munkavállalók kiküldetéséről szóró irányelvnek is. Nagyon örülök, hogy itt megtarthatjuk ezt a meghallgatást. Röviden tájékoztatnék a szavazásról. Van egy olyan hivatkozásunk, amely azt kéri a közlekedési ágazat számára, hogy a gépjárműve, gépjárművezetőkre vonatkozóan legyen egy kivétel a jogszabályban, és külön garanciákat kérünk arra az időszakra nézvést, amíg hatályba nem lépnek a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelv és a mobilitási csomag. Órákon keresztül beszélhetnék arról, hogy melyek a legfőbb ügyek, de két dologra összpontosítanék. Az első, és az első legfontosabb kérdés a végrehajtás. Mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek csalnak, ezeket fontos felderíteni, és fontosnak tartom azt is, hogy ne legyenek túl bonyolultak a szabályok, és hogy betarthatók legyenek. Hogyan tudunk egyensúlyt teremteni az új szabályok és azok betartatása között? A szakértők szerint mi a legnagyobb probléma ezen a területen? az, hogy nincs elég ellenőrzés, vagy hogy nem megfelelőek a szabályok. A második kérdés, amelyre ki szeretnék kérni, térni, az, hogy az új tagállamok számára a legfőbb motiváló erő a belső piac volt és a munkavállalók szabad mozgása, azonban úgy tűnhet az új javaslatok alapján, hogy újra határokat akarunk húzni a tagállamok közé. Hogyan tudjuk a szolgáltatások szabad mozgást megtartani, és hogyan tudjuk elközben elkerülni, hogy aránytalanul magas administratív terheket rójunk a munkavállalókra és a vállalatokra? Wim van de Kampur. A vezetési idő témájában ön a jelentéstevőn. Két perce van. Ik heb eh, twee vragen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne, és ezeket mind a négy szakértőhöz intézném, de elsősorban Engelhárt úrtól kérdeznék, illetve az OETR-től érkezett hölgytől. Ki finanszírozza a pihenőhelyek kiépítését? Egyetértek az Európai Bizottsággal, abban, és az EMP szakbizottság is régóta hangsúlyozza ezt, hogy a pihenőhelyek kiépítése lesz a közeljövő egyik legnagyobb kihívása. A lengyel meghívottól kérdezem, hogy vajon a szállítmányozó cégek is ha, ha, hajlandóak-e kivenni a részüket a finanszírozásból. A második kérdésem a digitalizációra vonatkozik. Ezt a brossúrát kaptam a lengyel vállalkozóktól, hogyan lehet a közúti áruszállítást jobbá tenni. Szerintem a kevesebb szabályozás és a több digitalizáció lenne a megoldás. Aztán még egy dolog, ami a KKV-kat illeti, Nem egyszerű a helyzet, ugyanis ha mindaz igaz, amit a szakértők elmondtak, akkor nagyon nehéz lesz a KKV-k helyzete, nem igen tudnak majd a nemzetközi porondon érvényesülni. És az LTF-től e is ugyanezt kérdezném, köszönöm. Köszönöm szépen, Wim van de Kampur, most Bár úr következik. Ő a vélemény előadója, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a szakértőknek az elmondottakat. Úgy gondolom, hogy vannak olyan témák, amelyek újra és újra előjönnek, ilyenek például a méltatlan munkakörülmények, a gépjárművezetők hiánya, a nem meglévő infrastruktúra, a biztonság megteremtése a, a parkolókban, Évek óta ugyanazokról a problémákról beszélünk, és nem igazán látom azt, hogy az új javaslatokkal mennyiben javas, javulna az új helyzet. Ha csak a parlament és a tanács nem változtatnak az eddigieken. Egyértelműsíteni kell a szabályokat is újra és újra. Fény derül arra, hogy hézagok, joghézagok állnak fenn, és ezeket nyilván a bűnözők ki is használják. Ami a kötelező pihenőidőt illeti, úgy gondolom, hogy ez a közúti biztonság kérdésével is összefügg. Hogyha azt mondjuk, hogy az egyik oldalon ott vannak a munkakörülmények, a másik oldalon pedig a közúti biztonság, szerintem a kettő világosan összefügg, vajon a szakértők egyetértenek-e velem ebben ami pedig a gépjárművezetők hiányát illeti. Lehet, hogy ez a szakma tekintélyének hiányával is összefügg. Az egész ágazat nagyon bonyolult módon működik, részben nagyon nehéz körülmények között dolgoznak a gépjárművezetők. Szerintem talán ez is oka annak, hogy állandóan a gépjárművezetők hiányáról panaszkodnak a vállalatok. Vajon a szakértők hogyan gondolkodnak erről? Ki? Szerintem Bach úr, most nézen úr következik. Hol van? Ő a TRAN szakbizottságban a jelentéstevő, a piaci hozzáférés témájában parancsolja. Hola, madam, som säger a det här Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy itt egy csomagról van szó, ezt nem lehet részeire bontani. Egy szerves egységként kell erre a csomagra tekintenünk. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy megfelelően kell megfogalmazni a jogszabályokat, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az ellenőrzés és a végrehajtás mennyire fontos. Három kérdésem van. Először is, ami a postaláda cégeket illeti. Az egész üzleti modell problematikus, hiszen ezek a vállalatok azt mondják, gyere hozzánk, mint ügyfél, és akkor kivonhatod magad az adófizetés alól. Komolytalan az egész, felmerül ezért a kérdés, hogy vajon elegendő-e a bizottsági javaslat ezen a téren, vagy épp nem, nem kielégítő, ahogyan Roberto is megfogalmazta. A második kérdésem, sokan, akik a nemzetközi áruszállításban tevékenykednek, akár vállalatként, akár alkalmazottként, azt mondják nekem, hogy ha valaki a nemzetközi áruszállításban dolgozik, akkor teljesen egyértelmű, hogy hogyan lehet és hogyan kell megszervezni például az áruszállítást logisztikai értelemben. Ha valaki nem tudja, hogy hol kell felvenni például a szállítmányt, akkor nyilvánvalóan nem vehető komolyan áruszállítóként. Aztán, ami az irányelvet illeti, Úgy tűnik, hogy az eddigi szabályok nem működnek jól, a piac gyakorlatilag önmagát szabályozza. A kabotázsra vonatkozó rendelkezéseket gyakorlatilag megkerülik. Úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó irányelvre már nincs is szükség, de lehet, hogy vannak más ösztönzők is. Önök hogyan gondolkodnak erről? Köszönöm, Fontané asszony következik. Vous êtes la rapporteur pour avis. Ön a, az Empleben a vélemény szerzője, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, megköszönöm ezeket az előadásokat. Ez egy nagyon, nagyon bonyolult téma, nagyon sok érdek feszül egymásnak. Viszont itt mindenkinek ugyanaz az érdeke, megfelelő munkakörülményeket szeretnénk teremteni a munkavállalóknak a szállításban, de ahogy a kollégák is elmondták, nagyon megijeszt az, hogy egyáltalán életképesek maradnak-e ilyen jogszabályok után a KKV-k. Nézzük a kihelyezett munkavállalatokat. Önök szerint nem túlzott alkalmazni ezt az irányelvet olyan munkavállalókra, akik csak néhány napot töltenek a hazájukon távol, hazájukon kívül. A szakértők beszéltek arról, hogy a három napos kiküldetési határidőt egy hónapra is ki lehessen terjeszteni. A kérdésem az, hogy mit jelent számukra ez a hónap? Ezek egymás utáni napok? Tehát egy meg nem szakított időszakról van szó? Nem lehet kikötni azt, hogy hány napban, hány napot tölthet munkavégzéssel a munkavállaló egy, hóna, egy hónapban? Aztán a kabotás kérdésben önök szerint nem fognak megemelkedni az exportköltségek, hogyha a jogszabályt végrehajtjuk? Még egy dolog, a 3,5 tonnánál könnyebb gépjárművek esetében a 71-es rendelet lép hatályba. Ez önök szerint nem teszi rosszat a szabad versenynek, vagy a belső piacnak? Önök szerint a KKV-kre nincs túlságosan nagy, nem helyez túlságosan nagy nyomást ennek a jogszabálynak az alkalmazása, hiszen az, a saját életképességük forog kockán. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vais, je regarde mes différents intervenants. Vous... Köszönöm szépen a megszólalásokat. Nagyon sokféle kérdésről beszélünk most egyszerre. Nem tudom, hogy a szankciók szabályokat szigorítania kell, vagy sem, milyen konkrét intézkedéseket javasolnának. Volt, aki ugye a, arról beszélt, hogy a magánoknak, magáncégeknek kezükbe kéne venni az ügyeket, és jó pár új kérdés is felmerült. Ugyanaz a szabály, mint eddig, két perce van mindenkinek, hogy röviden, de velősen összefoglalja, amit mondani akart. Vanda Perc asszonynak adok először szót. Nos, hogy nincs ellenőrzés, ez így nem igaz. Lehet, hogy nem elég, de azért van. És látnunk kell, hogy az ellenőröknek nagyon nehéz a dolga, mert általában nem is tudják, hogy egy másik tagállamban mi zajlik, amikor megállítanak egy gépjárművet, csak kevés dolgot látnak, és nem tudnak mindennek utána ásni. Hogy alacsony a megfelelési szint, igen, bizonyos területeken igen, de miért? Azért, mert a szabályok rosszak, nem világosak, betarthatatlanok, ködösen megfogalmazottak, ráadásul jó hiszeműen is sokféleképpen lehet őket értelmezni, és a tagállamok különbözőképpen is értelmezik őket. Ami a parkolóhelyeket illeti Fanderkap úr kérdését, az tény, hogy kevés a parkoló, de nincsen arra vonatkozó bizniszmodell, amely a parkolófejlesztést segítené különösen az autópályák mentén ezek beteltek, és nagyon nehéz olyan helyet találni már, ahol bőven lenne hely ilyen méretű gépjárművek tömegei számára. Tehát ez egy fizikai korlát, nem mintha nem akarnának egyesek parkolókat építeni, csak nincsen erre vonatkozó működőképes bizniszmodell, ami a digitalizációt illeti senki nincs a digitalizáció ellen, csak azt szeretnénk, hogy mindenki egyszerre egyformán hozzáférhessen ezekhez a megoldásokhoz. Látnunk kell, hogy nagyon sok olyan KKV működik, ahol a cég tulajdonos maga vezeti a gépjárművet, és a hétvégeken szokta megcsinálni a papírmunkát. Képzeljük el, hogy egy ilyen cég hogy tud megfelelni ennyi feladatnak. Köszönjük szépen, próbáljunk a végére érni a mondani valójának, és demográfiai problémák is vannak. Látjuk, hogy egyre kevesebb fiatal vállal ilyen munkát. Köszönjük! Parilló úr, két percet kap ugyancsak. Rövid leszek. És gyors! Az alkalmazás és ellenőrzés tekintetében, ha két-három százalék a ellenőrzések kötelező, 97 százalékban az ember el, átsúszhat az ellenőrzések között, és előfordulhat, hogy hirtelen meg csak 2400 eurós büntetést kell fizetni. Persze van a kettő között is járható út. Van egy egyetemi tanulmány, amely kimutatta, hogy szinte minden országra vonatkozóan az a jogsértések aránya szinte minden európai országban 30 százalékos, vagyis 10 kamionból 3 megszülheti a szabályt. De a KKV-knál látjuk, hogy nincs pénzük, kapacitásuk minden betartására. Jó, digitalizálunk. Lesz intelligens tahográf. Összehasonlítható, nem akarok most a részletekbe menni. De ö, ezekből jobban lesz látható, hogy ki nem tartja be a szabályt. Jó, de csak azt a 30-at fogják megállítani a jövőben, akik pont betartják a szabályokat. A 30% aránytalan a GDP tükrében kell lesz mérni. Volt egy előzetes nyilatkozattételi követelmény, már a 90-es években, de persze ez sem mindegyik országban e- egységesen. Előzetesen lehetett nyilatkozatot tenni, és akkor ezeket e, ellenőrizték, de ez is egy e, külön fejezetet jelenthetne a kérdések körében. Látni kell a munkakörülmények romlását, és ez a piramisos struktúra nem véletlenül alakult ki így. Számunkra jó lenne az ellenőrzés, de ehhez politikai akarat kell, mert ez az adhok, lagybatag, nem egységes szabályozás, kaotikus helyzet nem segíti a hatékony ellenőrzések bevezetését. Minél hamarabb be kell vezetni az intelligens tachográfot minden gépjármű típusra. Köszönöm szépen, elnökasszony. Jogász vagyok, de mégis azokhoz tartozom, akik azt mondják, hogy nem lehet mindent jogszabályokkal megváltoztatni és megoldani. Ez az általános válaszom, a konkrét válaszom pedig a következő. A legtöbb szabályt megsértik. Nagyon sok szabály betarthatatlan. Fölösleges szabályok tömegei léteznek. A 303 per 16-os rendelet szabály arra vonatkozik, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha a gépkocsi vezető elfelejtett magával vinni egy dokumentumot. Ez komolytalan így. Vagy van dokumentum nála, vagy nincs. Tök mindegy, hogy elfelejtette, vagy sem. Ami pedig a gépkocsi vezetők ö, pihenő idejét illeti, ezerféle módon lehet a statisztikát módosítani. Ha a vezető fülke megfelel a pihenési körülményeknek, akkor lehet ott is tölteni a pihenőidőt, de azt senki nem nézi, hogy megfelele valóban. Ami pedig a 3,5 tonnánál kisebb gépjárművekre vonatkozó kérdést illeti, illetve azt, hogy a szállító cég székhelyének mi köze van a biztonsághoz? Elsőre azt mondanánk, hogy semmi. De a munkaidőnek, a konkrét munkaidőnek nagyon is van hatása. Ezt kellene inkább nyilván tartani, nem az a kérdés, hogy hol van a székhely. Ami pedig a parkoló hiányát illeti, Németországban most mi magunk is vásárolunk területeket, hogy a buszvezetőink ott. Angela, pour deux minutes. Köszönöm szépen, Engelhardt kolléga következik. Egy dolgot szeretnék előjáróban elmondani. Magam is 40, eh, illetve éveken keresztül gépjárművezetőként dolgoztam, Európa szerte szállítottam rakományokat, úgyhogy vállalkozói szemből, szemszögből és munkavállalói szemszögből is ismerem a problémákat. Úgy kell megteremteni a jogszabályokat, hogy azok ellenőrizhetők és végrehajthatók legyenek, ami pedig a kollektív büntetést illeti nyilvánvalóan a vállalatokat is felelősségre kell vonni, mert éveken keresztül a legolcsóbb megoldásokat keresték, és ez volt az egyetlen szempont. Ami a pihenőidőket illeti, illetve a pihenő létesítményeket, szerintem Van de Kampur, igenis vannak is itt megfelelő megoldások, lehetne másfél-egy méterrel meghosszabbítani a gépjárművezetői kabinokat, a gépjárművezetők sokszor azt mondják, hogy nem akarnak a parkolókban pihenni, a gépjármű az otthonok a munkaidő idejére, de hát akkor megfelelően kell nyilvánvalóan kialakítani a gépjárműveket is, egy méterrel simán meg lehetne nagyobbítani a gépjárművezetői kabinokat. Mi a probléma? A probléma az, hogy a szabályok nem elég konkrétak és nem ellenőrizhetők, és gyakorlatilag itt egy ördögi kört láthatunk. Ami a heti pihenőidő csökkentését illeti, amikor magam is gépjárművezető voltam, a 24 órás pihenőidő elegendő volt, a legfontosabb számomra az volt, hogy mielőbb hazatérhessek a családomhoz, ezt mondják most is a gépjárművezetők. Ami a szakma arcolatát illeti, a gépjárművezetőnek ma három problémája van, nem megfelelő a bérezés, másodszorban a létesítmények, a szociális védőháló nem megfelelőek, és aztán harmadsorban a fiatalabb generáció szeretne bizonyos időt a családjával tölteni, és szeretne egy megfelelő mennyiségű szabadidőt is a maga számára. A postaláda cégek ellen úgy lehet küzdeni, hogy konkrétabbá tesszük a szabályokat, ami a kiküldetési irányelvet életi a három nap viszonylag kevés, de nem szabad ezt sem teljesen, e, ezt az időszakot sem elfelejteni, és a gépjárművekre való kibővítés, gépjármű vezetőkre való kibővítés elengedhetetlen. Muy Rodríguez Medel úr, csak röviden válaszolnék a kérdésekre. Vajon gond ez, hogy a jogszabályokat alkalmazzák? Nem csak ez a baj, hanem hogy ki hogy értelmezi ezeket a jogszabályokat, a tagállami, tagállami különbségeket kéne úgy harmonizálni, hogy legyenek végre ellenőrzések. Vannak olyan tagállamok, ahol kevés az ellenőrzés, vannak olyan tagállamok, ahol sok az ellenőrzés, vannak olyan országok, amelyeken belül egyes térségekben kevés az ellenőrzés, és másokban pedig sok. Vannak olyan országok, ahol a szankciók is bővelkednek, máshol kevés, kevesebb a szankció. Aztán felmerült olyan kérdés is, hogy az európai jogszabályok új határokat teremtenek-e. Szerintem a májusi mobilitási csomag az Európai Bizottság válasza erre, vagy válasz próbálkozása. A bizottság bizonyos tendenciákat észlelt, ezekre a tendenciákra próbáltam a megoldást megtalálni, szerintem ezek nem új határok hogy a KKV-knak megnehezítjük az életét. Hát nem könnyítjük meg, az biztos. Van-e sofőrhiány? Igen. Igen, az autóbusz ágazatban egyértelmű. A profi sofőrök egyre kevesebben vannak. Ugye az autóbusz vezetéshez, személyszállításhoz egy külön um, jogosítvány kell, ezt bárki megszerezheti, hogyha elvégzi a szükséges tanfolyamot, levizsgázik, illetve nagykorú, de el, kell, el kéne azt érni, hogy vonzóbb legyen ez a, ez a foglalkozás azok számára, akik szeretnének dolgozni. Köszönöm szépen! Hát kicsit rövidre szabtuk ezt a meghallgatást, ennyi időnk volt, de hát a vita összességében még folytatódik ebben a témában. Lukashenko, asszony következik most. Miért? Miért adom meg, vagy mennyi időre adom meg a szót? Egy percre, úgyhogy ezt hatékonyan kéne összefoglalni. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a benyomásom, hogy az előírásokat politikai elvárásokhoz igazították, és úgy tűnt számomra, hogy a problémák megoldása csak másodlagos volt. Úgy tudom, hogy az administratív terhek csak növekedni fognak. Ez azt jelenti, hogy a helyet, hogy munkahelyeket teremteneink, az Európai Bizottság egy olyan helyzetet teremt, amelyben a munkahelyek egyre nagyobb költségekhez kapcsolódnak. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk a, azokat, akik a szakmában dolgoznak, hogy tudhassuk, hogy az általunk hozott szabályok milyen gyakorlati hatással járnak. Ami pedig a postaláda cégeket illeti, miért nem tehetünk közzé egy listát, a postaláda cégek listáját? Elhangzottak olyan érvek, miszerint a gépjárművezetők bérét is közzé kellene tenni, akkor miért ne tehetnénk közzé a postaláda cégek listáját? Marás Adja asszony, és kérek mindenkit, hogy tartsa a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szakértőink mutatták, elmondták, hogy ez az ágazat igenis különleges. Én hadd mondjam el azt, hogy az irányelvben, tehát a kiküldött munkavállaló irányelvben nagyon odafigyeltünk arra, hogy ne legyen joghézag. Ennél rosszabbat el sem tudok képzelni, mint egy, rossz hé, mint, mint egy joghézag. Nagyon fontos az, hogy a munkavállalók, az ágazatok, az ágazat, illetve a, a vállalkozások érdekeit figyelembe vegyük. Más nem is akarok mondani. Szerintem nagyon fontos az, hogy ma mi most erről beszélünk. Semmilyen vállalkozó, semmilyen munkavállalónak nem lenne jó az, hogyha lenne, lennének Európában joghézagok. Köszönöm. Köszönöm, Marás Ergyi asszony. Hát ránk számíthat. Mi a szakbizottságban elmondtuk, és a biztos is elmondta, hogy a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvnek az összes ágazatra kell vonatkoznia, természetesen így a közlekedési ágazatra is. Most én következem, mert én is társjelentéstevő vagyok. Röviden, gyorsan. Az ellenőrzésekről beszéltünk, beszéltünk a tachigráfokról. Ugye arról beszél, elnök asszony, elnök asszony, ügyrendi kérdés. Ügyrendi kérdés. Azt hittem, hogy ön egy semleges elnök. Kérem, kritikus megjegyzéseket ne tegyen, illetve politikai megjegyzéseket tegyen, ez, ne tegyen, ez egy Ügyrendi kérdés, elnök. Ez az Európai Szakbizottság véleménye, amit most elmondtam, ez egyértelmű volt, hiszen erről egy meghallgatást is szerveztünk. De mi nem az Európai Bizottság vagyunk, hanem a parlament. Ha megengedi, befejezném a kérdést, és utána majd beszélünk négy szem közt, jó az ülés végén? De ne itt veszünk össze. Folytatom tehát. A tahigráfokról beszéltünk, a 2034-es időszak nem lesz tartható, illetve ez túl kor- késői, korábbi időpontra kéne koncentrálni. Ugye beszéltünk a digitális világról is. A digitális megoldásokkal mindent meg lehet oldani, de minden programozott, ez azt jelenti, hogy nem mindenben tudunk megegyezni. Itt merül fel az ellenőrzés. Hogyan lehet az ellenőrzés tényleg megoldani, hiszen a tachigráf mindent nem tud megoldani. A kérdésem egyszerű. Készek arra, hogy az Európai Uniónak, Uniónak legyen egy európai csendőrsége, egy igazi európai ügynöksége, amely a közutakkal foglalkozik, illetve a közúton dolgozókkal. Ez a... Nem, még lett volna egy második kérdésem, de időm nincs. Akkor folytassuk. Balasz úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! az EMPL egy óra múlva szavaz majd erről a kérdésről, és vannak olyan módosítóink is, amelyek ebben a témában születtek. Én, jól, én annak örülnék, hogyha ezt nem szavaznánk meg, mert itt valójában igazából joghelyzagról van szó a kamion sofőrök esetében, és ez mindenképpen nagyon rossz üzenet lenne. Nézzük az, az ö, ellenőrzések kérdését. Itt viszont nincs joghézag, mert elképzelhető, hogy föláll majd egy ügynökség, ami a közút jelentésekkel foglalkozik, erről már szavaztunk, illetve mi hamarabb meg kell, létre kell hozni az intelligens tahigráfokat, elő kell ezt írni, erről is szavaztunk már itt a parlamentben, illetve nagyon fontos az, hogy az Európai közúton dolgozó vállalatok, vállalkozások, sofőrök esetében az adatokat megosszuk, ez az Európai Bizottság feladata. Grappini asszony következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok ellentmondásos dolog hangzott itt ma el. És nekem is lenne néhány kérdésem, amit tisztázásra szorul. A szakértők is ellentmondanak egymásnak, hogy a piaci szabad hozzáférés és a korlátozás egyaránt elhangzott. Ugye van egy belső piaci bizottságunk, ennek tagja vagyok, és eh, a szubszidiaritás nálunk az egyik fő téma. Ennek a tükrében ön hogyan definiálja a szociális dömpinget? Az egyik országban ö, a béreket teljesen más koncepciók övezik, veszik körbe, másképp definiálódnak, helyeződnek el a hálóban. Hogyan számítják a szociális dömpinget? Hogyan számítják azt, hogyha egy gépkocsi vezető egy köztes országban 3000 kilométert megy, és amikor két különböző gépjármű ugyanazon az úton megy, de más a gépkocsi vezető, stb. az elnök próbálja félbeszakítani a felszólót. Mit teszünk, hogyha már nem nincs több gépkocsi vezető a földbolygón? Mindenki tartsa be a felszólalás idejét, könyörgöm. Igen, Devi úr kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint árnyék előadója a TRAN bizottságnak a legspeciál kapcsán a néppárt részéről két rövid mondandom lenne. Miután meghallgattam kiváló szakértőinket, egyértelművé vált szerintem, hogy a legspeciál javaslata a bizottságnak nem jó irányba tart, mert egyfelől ugye a kiküldetési szabályoknak is alá akarja vetni a gépkocsi vezetőket, másfelől pedig, és a szakértőktől erről többet szeretnék megtudni, a KKV-kat iszonyú nehéz helyzetbe hozza az amúgy is nehéz helyzetükön túlmutatóan is. Szó sincs ugye a rettép csökkentéséről, sőt, tudnának-e mondani néhány részletet arra vonatkozóan, hogy ezek a javaslatok milyen hatásokat fognak generálnak? Vizsgálták-e ezeket a bizottságnál? és hogy önök szerint hány munkahely fog megszűnni, hogyha ez megint megvalósul? Jezolevszka asszony kapcsolat hol van? Köszönöm szépen a meghallgatás egészét és a szólítást, az előadóknak az előadásokat. Sok érdekes tapasztalatot hallottunk egymástól, Elhangzott az is, hogy 100 esetből 30 esetben jogsértés van, de ezek jogi természetű problémák, jogértelmezési problémák többségileg. A tagállamok másképp értelmezik, vagy akarják értelmezni a szabályokat, tehát nem jók a szabályok. A parlamentnek tipikusan az lenne a feladata, hogy ezt a jogtisztaságot megteremtse, betartható szabályokat alkottasson, értelmes szabályokat. Ami az ellenőrzéseket illeti, lehet, hogy az egész probléma azért merül föl, mert egyszerűen maga az ágazat nagyon összetett. Az egyik szakértő mutatott rá, hogy itt objektív problémák vannak. A növekvő komplexitásnak nem felelünk meg jogalkotásilag. Ugyanakkor meg kell fizetni ezt valakinek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előre bocsátanék egy megjegyzést. Ugye a gépkocsi vezetők védelme nem feltétlenül protekcionizmus. Három kérdésem lenne. A nemzetközi szabályozáshoz képest milyen kivételeket fog ez a szabály adni, és a kabotásnak mi lesz az új definíciója, megfelele majd a nemzetközinek. A második kérdés. Ha tényleg annyira nehéz a gépkocsi vezetőket előre terem, előteremteni egy konkrét útra, pláne 48 órán belül, akkor miért ö, olyan a javaslat, amilyen, és miért nem használják azokat a parkolókat, amelyeket sok pénzekből megépítettek, és üresen állnak, mert hogy ilyenek is bőven vannak. Ugye ezek fizetős parkolók, ö, talán azért, mert fizetősek, pedig ott megvan minden ezeken a parkolókban, amire szüksége lett a gépkocsi vezetőnek, a személyes higiéniája szempontjából. Ö, a kabotás időszakra vonatkozóan pedig milyen rendszerszerű változtatásokat terveznek? Köszönöm elnök asszony a kérdést. Lenne egy általános megjegyzésem, szerintem a vita alapját képező probléma ez. A belső piac szolgálja az embereket, és ne az emberek szolgálják a belső piacot, itt a szociális alapvédelem kérdése így kéne, hogy felmerüljön az egész vita kereteként. Ami a végrehajtást, szabályok betartását illeti, ugye hallottuk, hogy sok gond van az ellenőrzése. Nem lenne szükség európai szervezetekre, amelyek Európa szerte egységesen ellenőriznek, és amelyek pontosan tudják, hogy mik az európai szabályok, és miket nem tartanak be ezek közül? Köszönöm. Ayala Sender asszonynak adok szót. Egy percben. Köszönöm, köszönöm. Ahogy most állunk ezzel a csomaggal, van egyfajta egyensúly hiány. A kérdés az, hogy az autóbusz vagy a kamionsofőr mindenért felelőse. Úgy tűnik, hogy mindenért ő felel, nem pedig a vállalat. Illetve beszéltünk a vállalatok fekete listájáról. Ők a szociális dömpingről beszélnek, amit sokféleképpen lehet tekinteni de jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mely vállalatok felelősek a szociális dömpingért, és tényleg létre tudnánk-e hozni egy ilyen fekete listát. Második kérdése. Periférikus országok, ugye senki se hülye, mindenki tudja, hogy Portugáliától a Fekete-tengerig elmenni, illetve Finnországból Gibraltárig, vagy Nápolyig, Sziciliaig eljutni nem egyszerű. Tehát a periférián lévő országoknak van egy plusz költsége. Ezzel a költsége nem kell számolni azoknak, akik Európa közepén lesznek. Kérem, zárja le a kérdését, mondja az elnök. Tehát kérdésem, hogy ezeket a kérdéseket mennyire veszik figyelembe. Még egy dolog történelmi szempontból, nem nem értek egyel azzal, ezzel addal, hogy nem adjuk meg ugyanazt a lehetőséget az itt dolgozóknak, mint másoknak. Köszönöm. Peter Lundgren következik. Kérem szépen, tartsák be a hozzászólási időt, legyenek kedvesek a kollégákkal. Parancsol Lundgren. Eh, Köszönöm szépen. Mint ahogyan tudják, én 30 évig voltam tehergépjármű vezető, mielőtt az Európai Parlamentben képviselő lettem volna. A nemzetközi közúti áruszállításban az igazság az, hogy az ember szívesebben alszik a tehergépjárműben magában, mint egy hotelben, és hát így az ember szemmel tarthatja legalább a rakományt is. Úgyhogy aludni remekül lehet a teherautóban is, ami igazán fontos, az a megfelelő bérezés, azért, hogy az ember megfelelően megvacsorázhasson, megfürödhessen ott, ahol erre lehetőség adódik, vagy pedig, hogy időnként a családjával is időt tölthessen. Itt említeném ismét a kabotás problémáját, rengeteget csalnak, szinte ellenőrizhetetlen már a helyzet. Egy ilyen ágazatban ahol már semmi sem működik jól, nem is csoda, hogy senki sem akar már gépjárművezetőként dolgozni. A kabotás egyszerűen olyan változást okozott, hogy már senki sem akar gépjárművezető lenni. Krisztenzen képviselő, hát a helyzet az, hogy a jelenlegi szabályok nem működnek jól. Vannak olyan dán vállalkozók, amelyek az alacsony bérezésű EU-s tagállamokban támogatnak más vállalatokat, Korábban erre nem volt példa, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogyan lehetne a tisztességtelen ö, verseny problémáját máshogy megoldani, hogyha nincs, nem működik jól a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelv. Ertuk képviselő, köszönöm szépen. Őszintén szólva, csalódott vagyok. Csalódott vagyok, mert éveken keresztül azt hallhattuk, a szak, ugyanazt hallhattuk a szakértőktől. Jobban örültem volna, hogyha a szakértők végre tesznek valamiféle javaslatot a probléma megoldására. A TLP képviselőjének mondom, azt mondta, hogy ugyanazt a bért ugyanazért a munkáért. Tényleg ez az önállás pontja? Ugyanis a közép- és kelet-európai országokban sokan nem támogatják ezt az elgondolást. Köszönöm szépen. Keith Taylor következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony együttérzéssel hallgattam a megjegyzéseket a járulékos adminisztratív terhekről. Szerintem az intelligens tahográffal lehetne valamit kezdeni. Ez folyamatos monitoringot biztosítana a gépjárművezető tevékenységét illetően, ez a munka adóknak is információt szolgáltatna a vezetési időről, a kabotázsal kapcsolatosan, a bérekre vonatkozólag, arról nem is szólva, hogy a bűnöldözés helyzetét is megkönnyíteni. A kérdésem tehát az, hogy miért telik, miért telik 15 évbe, hogy végre elterjedjenek az intelligens tahográfok, miért nem lehet ezt gyorsabban megoldani, és hogyha a vállalkozások is rengeteg adminisztratív költséget takarítanának meg, hát akkor ez nyilvánvalóan egy intelligens lépés lenne, nem? Köszönöm. Köszönöm. 20 másodpercre megkapja Ertug úr a, szab, a szót, mert azt hiszem, hogy nem érti pontosan, hogy mit a játékszabály. 20 másodperce van, Ertug úr felleteti a kérdést. Köszönöm szépen. Valóban hiba csúszott be az, ami az időkeretemet illeti. Bárió úrhoz intéznék még egy kérdést az ETF-től. Vajon tényleg olyan fontos, hogy a pihenő időt a gépjármű vezető egy egy hotelben töltse, vagy esetleg eltölthetné a gépjárműben, gépjármű kabinjában magában, hogyha jobban érzi magát. Nem lehetne itt megállapodni? A prezident... Riké úr, köszönöm szépen. Első kérdésem. Hát ugye láthat, láttuk, hogy itt alapvetően véleményeltérés van, hogy Kérdésem, hogy a szolgáltatások közötti különbség eh, eh, keleten, illetve nyugaton különbözik-e, vagy sem, illetve nő, vagy csökken -e ez a különbség? Ez nem egy egyszerű foglalkozás. Nem tudom, hogy akkor pontosan mi, mire lehet ezt a különbséget visszavezetni elnök, hogy ez milyen hihetetlenül hatékony kérdés volt, köszönöm. Zdehovszki úr következik, parancsoljon. Bardzo dziękuję, merci, madame la présidente. Nagyon szépen köszönöm. Az administratív terhek csökkentése a jogszabályok kibővítésével. Erről szól a mai vita. Legalábbis számomra úgy tűnik. Egyetértek azzal, amit Grappini asszony mondott, arról beszélt, hogy a szociális dömpinget definiálni kell, ugyanaz a bér, ugyanazért a munkáért, ugyanott. De lehet, hogy ezt még ki lehetne bővíteni azzal, hogy ugyanazon munkaadó esetében. A harmadik kérdésem Vronszki úrnak szól, aki arról beszélt, hogy a kiküldetés kivétel lesz, nem kerül be a szabályozásba, három nap nem elég, hát akkor hány nap elég? Köszönöm szépen. Köszönöm, Zlotowski úr. Del mondta azt, hogy következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Az első a parkolókra vonatkozik. A szakértők szerint megvalósítható az, hogy egy hogy projekt financing alapon privát tőkésekkel lehessen ezen a kérdésen segíteni, tehát hogy ne a vállalatoknak kelljen befizetni ezt a pénzt a szállítóvállalatoknak. Második kérdés, határon átnyúló szolgáltatások. Már nagyon sokszor feltettem ezt a kérdést, sok meghallgatás van, meghallgatásra még soha senki nem válaszolt erre. Kabotás. Sok sokszor előfordul az, hogy a kabotást egy elkerülik, tehát másként jelentik ezt be. Hogyan lehet ezt megoldani? Köszönöm szépen. Van Méterberg úr következik. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon egyszerű a kérdésem. Mindenki máshonnan jön, máshonnan mond, más mond, de a Road Haulers Association és az etf hez lenne egy kérdésem, ugye, amely egy szakszervezet, azt kérdezem, hogy folytatnak szociális párbeszédet bárkivel? És szoktak lenni konkrét kompromisszumos javaslataik? Mert úgy tudom, hogy általában ilyesmire van szükség minden szakszervezeti megállapodáshoz. Nekem az volt a benyomásom, hogy az utóbbi másfél évben senki nem javasolt semmi kompromisszumot, és itt mindenki nyilatkozatokat tesz, ez egy meghallgatás lenne. Jó lenne, hogyha megpróbálnánk ezt az időt is, amit itt eltöltünk, politikai nyilatkozatok helyett megoldások felé terelni a problémákat, meghallgatjuk egymást, meghallgatva egymást, és problémákat megfogalmazva és megoldva. Köszönöm. Akkor Két perce lesz most a szakértőinknek, hogy a kérdésekre válaszoljanak, ez nem sok, de amire nem tudnak esetleg válaszolni itt, azt írásban is megküldhetik majd a kérdezőknek. Nagyon sokféle kérdés volt, a kabotásra, a cégek státuszára, a bérre, egyenlő bér, egyenlő munkaelvére vonatkozóan. Ertug úr. Tel, ú dans une cabine bien équipée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire justement... Euh, és lehetséges-e önök szerint a nyugatnak és keletnek kibékülnie? Ez volt Riké úr kérdése. Jó kérdések. Vendepek azt mondja, tessék, két percben. Ami a Bostafiók cégek listáját illeti, mindaddig a jog szerint valaki bűtlen, amíg rá nem bizonyítják a bűnösséget, és mivel a szociális dömping fogalma is meghatározatlan, nagyon könnyű kicsúszni minden jogi kategóriából ezeknek a cégeknek. Tehát baj van a definíciókkal. Ami a parkolók számát, méretét illeti, még nincsen olyan business modell, amely megfelelőne. Egyfel, egyszerre van hiány, és helyileg sok parkolóhely, ami a gépkocsi vezető hiányt illeti, egy szóban is meg lehet fogalmazni. A demográfia a fő probléma. A fiatalok egyszerűen nem akarnak elszegődni. Ami a szociális párbeszédet illeti, na-na, hogy folytatunk szociális párbeszédet, ez a dolgunk, és szeretnénk kompromisszumra jutni a tárgyalóasztalnál ülőkkel, de egyelőre még a definíciókkal küzdünk mindannyian, és el eltérések vannak valóban a keleti és nyugati és északi és déli cégek érdekei között is, hogyha ugyanazért a béret, ugyanazt a munkát elvet akarjuk alkalmazni, akkor az, látnunk kell a realitásokat, hogy ez lehetetlen ebben a pillanatban. A munkabérek annyira különböznek Európán belül, hogyha ö, minden gépkocsi vezetőnek ugyanannyi fizetnénk mondjuk kilométerenként, akkor a cégek többsége tönkre menne. Dario úr, tessék, két percben. Köszönöm. Az Európai Ügynökség, ezt mi támogatjuk, és mint szociális partner, mi ezt már évek óta támogatjuk, már évek óta ezt aláírtuk, vannak alapelveink, hogy mit szeretnénk ezzel kapcsolatban érni. Tehát ez egy fontos dolog. Második dolog, van. Mi azt szeretnénk, hogy a jogszabályt mindig tiszteletben lehessen tartani. Mit mond a RAMP 1-es rendelet? Területi módon kell alkalmazni ezt a jogot. Ez attól függ, hogy pontosan mi a származási országa, tehát milyen országból indul el a munkavállaló, illetve a szolgáltatás. Tehát ezt kell alkalmazni. Három kabotás koordináció. A legnagyobb munkaadói egyesület Olaszországban föllépett, mert a digitalizáció, illetve a tervezéssel kapcsolatos eh, rengeteg feltételnek nem tudtak megfelelni. Lehet-e a sofőr fülkében a heti pihenőt eltölteni? Nem, nem lehet fizetésbeli eltérések kelet és nyugat között nőnek. Egy tanulmányt jelentetett meg erről a CEF, a CF. Egyértelmű probléma, hogy nincs elég sofőr, Egyébként ez is, az is előfordul, hogy olyan katasztrofális a helyzet, hogy nem is kapnak fizetést a sofőrök a szociális párbeszéd nagyon fontos, egyébként október 27-én lesz is egy ilyen ülésünk, és megpróbáljuk elérni azt, hogy az európai szociális pár, partnerek is elmondhassák a véleményüket, mi ezt megtesszük a jövőben is, most is. És még egy dologra szükség van, meg kell nézni a határon átnyúló szállítást is. Itt a probléma az, hogyan lehet ellenőrizni, illetve a különböző tagállamok hogyan tudják koordinálni az ellenőrzést. Ez most európai szinten ma nincs megoldva. Köszönöm szépen, Vronsky úr! Köszönöm szépen! Mi támogatnánk a postaláda cégek nevének közzétételét, mert mi több ezer áruszállító cég vonatkozásában változtatjuk meg a szabályokat, miközben néhány száz vagy néhány ezer cég az, amely nem működik megfelelően. Ami a kapotást illeti, úgy gondolom, hogy sokszor a az áruszállítást magát, el, maga elkerülhető lenne. Ami az intelligens tahográfokat illeti, annak idején az adminisztráció, illetve a közigazgatásban dolgoztam Lengyelországban, és azon dolgoztam, hogy a végrehajtás minél előbbre jusson. A gyakorlatban megmutatkozott azonban, hogy sokszor a tahográfokat is tahográfokhoz Megbuherálják a tahográfokat a gépjárművezetők, tehát csalnak az adatokkal. Hogyha nem változtatunk a pihenőidőn, az problémát jelenthet, aztán szociális párbeszéd, folyamatosan tárgyalunk a különböző szakszervezetekkel, és van Lengyelországban egy kezdeményezés, amelyet sikerült véghez vinni, az ETF-et néhányszor meghívtuk, azonban nem sikerült mindenki számára alkalmas időpontot találni, értsd, nem akartak velünk tárgyalni. Hát szerintem így nem kellene szociális párbeszédet folytatni. Ez az, ahogy nem kell szociális párbeszédet folytatni Európában. Ami szolgáltatás minőségét illeti, nincs már több időm. Köszönöm. Engelhárt úr, két perc. Köszönöm szépen, mindenképpen támogatjuk a postaláda cégek nevének közzétételét. Európai Ügynökség a közúti áruszállítás számára ezt is támogatjuk. Mi a szociális dömping? A 40 ezer eurós bérkülönbség szerintem önmagáért beszél. Miért nem sikerül elérni, hogy 45, 45 órát otthon tölthessenek a gépjárművezetők? Szívesen külön megválaszolom ezt még részletesebben, ha lesz rá lehetőség, két perc alatt nem igazán tudok részletesen mindenre válaszolni. Ami a 45 órát illeti tehát, ez nem képezi az üzleti modell részét, az üzleti modell arra épül, hogy a lehető legalacsonyabb bérek mellett a legkisebb idővel foglalkoztassák a gépjárművezetőket, ezért nem használják a az őrzött parkolókat, pihenőhelyeket sem. A gépjárművezetők egyszerűen nem passzol bele az üzleti modellbe. Ártug úr a központi megoldási javaslatokat kidolgoztuk, ezeket szívesen el is juttatjuk önöknek. A kelet és a nyugat párbeszédben áll egymással nyilvánvalóan, alapvetően teljesen más érdekek uralkodnak egyik helyütt és másik helyütt, de azt látom egyre inkább, hogy keleten ugyanazok a problémák uralkodnak most, mint 5-6 évvel ezelőtt nyugaton gépjárművezetők hiánya, nem megfelelő körülmények és a tervezhetőség hiánya. Az ETF-fel való együttműködés javaslata a nemzeti képviselettel és a Verdivel is együttműködünk, szívesen együttműködnénk európai szinten is, hogy valamiféle megoldást találjunk közösen azért, hogy aztán segíthessük megfele- megfelelően segíthessük a jogalkotást is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rodríguez Medel úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak röviden. Európai koordinációra van szükség, szerintem. Ez egyértelmű. Én az EU-s soft law nagy híve vagyok. Szerintem nagyon sok olyan lehetőségünk van, amelyel meg lehet oldani a problémákat, a szabály, szabálysértéseket, nagyon fontos, hogy akár már a különböző kommunikációs módszerek is segíthetnek, aminek nem feltétlenül van jogi ereje, de sokat segítenek a problémák megoldásában, és ezáltal, ezáltal az európai intézmények nézőpontja érvényesülhet. Nos, nyilván az európai költségvetés elkészítőjének is nagyon nagy a beleszólás abba, hogy ezt hogyan lehet költségvetés szempontból ezt a problémát segíteni, hát ez nagy kérdés. Aztán sokszor elfeledkezünk az Európai Unió szélén elhelyezkedő tagállamokról, nekik valóban lehet, lehetnek plusz költségeik, ezt jobban figyelembe kéne venni az európai jogszabályoknak nem minden ország van egyforma helyzetben, kereskedelmi szempontból is, nyilván a szolgáltatások árában ez megnyilvánul. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most két percre a társelnök asszonynak, kollégámnak adom meg a szót, és utána, ha megengedik, akkor én is lezárom magam részéről. Parancsoljon, tisztelt társelnök asszony. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ezt a vitát végighallgatni. Ez a vita arról szólt, hogy hogyan lehet méltóság teljesen elvégezni ezt a munkát, mit szeretnénk elérni? A lehető legjobb szolgáltatást szeretnénk nyújtani, vagy lefelé történik a verseny. Nem csak a tagállamok között folyik a verseny az EU-ban, hanem a világ többi részével is állandó versenyben állunk. Csak akkor lehet fenntartható a verseny, hogyha az emberek tudják, érzik, hogy méltányosan bánnak velük, és nem kihasználják őket. Úgyhogy szerintem mindenképpen ez egy nagyon érdekes vita volt. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy ellátogatott ide ide a szakbizottságba. A Szemplasz szakbizottság most pedig egy szavazást fog tartani, úgyhogy ennek a vitának itt most vége van, de szeretnék köszönetet mondani önöknek a vitáért, azért, hogy beszámoltak tapasztalataikról, meglátásaikról ebben a nagyon-nagyon fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, én is lezárnám néhány szóval ezt a témát a Transport Szakbizottság nevében. Elnézést, próbálnám lezárnám, lezárni az ülést, hogyha szeretne valaki még beszélgetni, az menjen ki. Ez itt egy fontos vita. A meghallgatások első körénél tartunk, hiszen ebben a csomagban, a mobilitási csomagban most kezdődött nemrég ebben a munka, tudjuk, hogy nagyon sok jó, jogszabályi javaslat jelent meg, ezekről paralel módon fog az Európai Parlament véleményt mondani. Az Európai Bizottság komoly erőfeszítést tett a mobilitás témájában, mi viszont győzelmekre törekszünk, tehát a problémás kérdéseket mindenképp meg kell oldani, szociális kérdések, illetve a kollégám is mondta, milyen sok problémával állunk szemben. Nagyon sok kamionsofőr elfogadhatatlan munkakörülmények között dolgozik, de megfelelő politikai akaratra is szükség van, hogy leszámoljunk a postaláda cégekkel. De az is, az is sokszor elhangzott, hogy az ellenőrzéseket mindenképpen végre kell hajtani, ebben mindenki egyetért, még az Európai Bizottság is, illetve az Európai Bizottság elnöke is elmondta azt, hogy egyforma munkáért, egyforma bért kell adni. És nagyon fontos az, hogy ezek után ne nézzünk félre, mert ha félre nézünk, akkor a demagógok malmára hajtjuk a vizet, akik szeretnék tönkretenni az európai projektet. Köszönöm szépen, ilyen sokan ellátogattak ide a mai meghallgatásra, és remélem, hamarosan találkozunk a Transport Szakbizottságban. Köszönöm, és a viszontlátásra! friends, uh, prepare... Kedves barátaim, készüljünk fel a szavazásra. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája.